pedig csütörtökön kerül sor január 16-án. Most a napi rendek megfelelően az EU és Chile közötti szabadkereskedelmi megállapodás és az EU és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodás következik. Szóbeli választ igénylő kérdést fogalmaztak meg a képviselők tehát az EU és Mexikó, valamint az EU és Chile közötti szabadkereskedelmi megállapodás korszerűsítése tárgyában. Ezzel meg is adnám rögtön a szót a kérdések megfogalmazóinak Vitán Moreira következik 5 percre. Káros kollégás. Um... Tisztelt kollégák! Az uh, INTE szakbizottság elnökeként örömömre szolgál, hogy a plénumon ma mind a két témával foglalkozunk. Az EU-Mexikó és az EU-Chile közötti szabadkereskedelmi megállapodásról van szó. A két országgal szándékukban áll szabadkereskedelmi megállapodásunkat korszerűsíteni. Kutas úr is társszerzője ennek a jelentésnek, a mexikói te tekintetben, és Tanora asszony pedig Csilléért felelős, de sajnos nem tud itt lenni ma. Engedjék meg kérem, hogy először is mindkettőjüknek köszönetet mondok, azért, hogy ilyen lényegében hozzájárultak a vita sikeréhez. Az Európai Unió és Mexikó közötti kapcsolatok egy politikai megállapodáson nyugszanak, amely 2000 októberében lépett hatályba. A Csillével kötött megállapodás 2002. novemberében került aláírásra. Most arról van szó, hogy megvannak a megállapodások, azonban több mint tíz évesek ezek. Korábban úgy volt, hogy ezek tiszta jellegű kereskedelmi megállapodások voltak, Azonban azóta sok idő telt el, és a politikai helyzet pedig eh, megváltozott, ami kihat a kereskedelmi politikára is. Ez természetesen mindkét oldalra vonatkozik. Az Európai Unió a bilaterális tárgyalásokat eh, nagyon dinamikusan kezdte meg, főleg eh, Közép-Amerikával, Kolumbiával, Peruval, Kanadával zártunk egy hasonló megalapodást. Most a TTIP-ről tárgyalunk az Egyesült Államokkal. Ezen kívül még a Mercosur tekintetében is tárgyalunk. Mexikó és Chile saját részükről pedig eh, tárgyalásokat eh, folytatnak a transpacifikus térségben, ez pedig azt jelenti, hogy regionális integrációt szeretnének elérni Kolumbiával és Peruval. Azonban más államokkal is sikerült kereskedelmi megállapodásokat kötni. Ebben az összefüggésben arról van szó, hogy a már meglévő megállapodásokat korszerűsítsük. A korszerűsítés pedig nagyon aktuális. Meg kell vizsgálnunk, hogy a kereskedelmi partnereinknél hol van korszerűsítési szükséglet. Új jellegű megállapodásaink vannak például Kóreával, amely sokkal ambiciózusabb, például ami a kereskedelemre vonatkozik. A szolgáltatásokra, szellemi tulajdonra, közbeszerzésre, a harmadik országok közvetlen befektetéseire. Ide tartozik a fenntartató fejlődés elő, elérése is. Időközben ezek a témák már az Európai Unió kereskedelmi megállapodásainak részét képzik. Ma egy eszmecserét tartunk a csílei és mexikói megállapodások korszerűsítéséről. Ezek pedig azok a megállapodások, amelyeket korszerűsítenünk kell. Az első kérdés, amely ebben az összefüggésben felmerül, a következő. Ahogy említettem, a megállapodásokat korszerűsíteni kell, kiterjeszteni, illetve még felmerül az a kérdés, hogy a felülvizsgálati záradék mexikói esetében téma legyen-e, illetve a fejlesztési záradék Chile esetében. Itt bizonyos mozgásterünk van, hogy kiterjesszük a megállapodásokat. Ez két szóbeli módosító lenne. Az Európai Bizottság is felülvizsgálja hosszú évek elteltével a két országgal kötött megállapodásokat, megvizsgálja, hogy a jogi környezetet, jogi kereteket mennyire kell korszerűsíteni. A bizottság megvizsgálja, hogy a elképzelhető korszerűsítésnek milyen realisztikus prioritásai vannak. Mik a prioritások a két ország tekintetében az Európai Unió agendája értekében. Tehát erről van szó. Az INTA szakbizottság kérdéseiben. Ezek pedig a plénum számára is fontosak, hogy megtartsuk az eszmecserét, várjuk gondolataikat. Grazie, la parola al commissario Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Kállász biztos úr kapja meg a szót, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők. Te húgt, biztos sajnos nem lehet itt most, hogy részt vegyen ebbe a vitába, mert más tevékenysége van, más tennivalója van. Én képviselem itt az Európai Bizottságot Mexikóval kezdve. Az Európai Unió második legfontosabb exportpiaca Eh, az Egyesült Államok után, míg eh, Mexikó számára mi a harmadik eh, befektetők vagyunk. A kereskedelem volumene az elmúlt tíz évben folyamatosan nőtt Mexikóval. A mexikói reformok érdekes lehetőségeket teremtenek az európai cégek számára, például a telekom világában, illetve az energetikában. Az Európai Bizottság nagyon támogatja azt, hogy fejlesszük a kereskedelmi és befektetési kapcsolatainkat, és jelenleg is párbeszédben állunk mexikói partnereinkkel. Konszenzus alakult ki arról, hogy a teljes megállapodást kell felülvizsgálnunk, és egy közös munkacsoportot kell felállítanunk a mexikóiakkal. A kereskedelmi alcsoport először októberben találkozott eh, Brüsszelben, és arról beszélt, hogy hogyan lehet vámügyekben, kereskedelem szolgáltatások, szellemi tulajdon eh, és eh, földrajzi megjelölések, kereskedelem könnyítések, valamint az egészségügyi és növényegészségügyi külügyi eh, eh, témákban eh, előrelépni. Mexikó városban lesz februárban a következő megbeszélés, amikor is beszélünk arról, hogy hogyan lehet új megállapodásra jutni. Ott a közbeszerzésről, a versenyről, a befektetésvédelemről, kereskedelem és energetika, vitarendezés, illetve fenntartható fejlesztés lesznek a témák. Ezt követően egy közös jövőkép jelentést adunk ki, amely figyelembe veszi a helyzetből fakadó lehetőségeket. Az Európai Bizottság időközben a jelenlegi megállapodás kereskedelmi pillérét tanulmányozza, illetve megpróbálja előre látni, hogy milyen eredményei lehetnek egy megújított megállapodásnak. Egy ilyen tanulmány kitér majd a szociális és gazdasági hatásokra Mexikóban és az Európai Unióban is figyelembe vesszük a bevételeket, a jövedelmeket, foglalkoztatási adatokat, illetve a környezetre gyakorolt hatást, a szegénység elleni küzdelmet, illetve azt, hogy a gazdaság kizöldítéséhez hozzájárulhat-e egy ilyen új megállapodás. A nem kereskedelmi, a nem vámjellegű kereskedelmi korlátozások felszámolása, kialakulását is eh, eh, körüljárjuk, megvizsgáljuk mindennek a környezeti kihatásait. A, az, hogy eh, a bizottság a tárgyalások megindítása mellett dönte, az nagyban függ majd ezektől az előkészítő anyagoktól, és arról, hogy a jövőkép jelentés milyen jövőképet és milyen ambíciókat vázol, vázol fel, valamint áttekintjük az értékeléseket is Amennyiben úgy döntünk, hogy ilyen tárgyalást elkezdünk, akkor természetesen kitérünk majd a pénzügyi szolgáltatásokra is, illetve a fenntartható fejlődés fejezetre is, ahol kötőerővel rendelkező célkitűzéseket szeretnénk megfogalmazni. Ami Csillét illeti, ott egy sikeres megállapodásra alapozódik a kereskedelmünk, az EU-Csilei társulási megállapodás 2004, 2003. februári életbelépése óta a kétoldalú kereskedelem 128%-kal nőtt, és most jelenleg 18,1 milliárd az összeg. 2004 és 2011 között a szolgáltatás export 183%-kal nőtt, miközben az import 83%-kal. Az EU a legnagyobb külföldi befektető Csillében, 20, 21 és fél százaléka az összes külföldi befektetésnek 2012-ben az EU-ból származott. Az, a bizottság úgy gondolja, hogy mindkét fél érdeke a kapcsolatok fejlesztése. A kereskedelmi pillére ennek a megállapodásnak kitér olyan újszerű rendelkezésekre is, magában foglal olyan rendelkezéseket, amelyeket akkor önként vállaltak a felek, például a földrajzi megjelölések komoly szintű védelme, valamint növényegészségügyi és egészségügyi megállapodásaik és az ilyen irányú rendelkezések túlmutatnak a WTO követelményeken és ezeket a rendelkezéseket kölcsönös megelégedésére a feleknek megfelelően végre is hajtottuk. A kereskedelmi pillér független elemzése, amely 2012-ben készült, alapvetően alátámasztja mindezt. Az Európai Bizottság azonban úgy véli, hogy a megállapodás kereskedelmi pillérét lehet javítani, például a befektetések, eredet kereskedelem könnyítés, közbeszerzés, eh, technikai eh, kereskedelmi korlátozások, eh, kereskedelem védelmi vonatkozások területén. szeretnénk moderniz, modernizálni a Csillével való megállapodást, ezért októberben, tavaly októberben egy anyagot adtunk át a csileieknek, a csileiek átnyújtottak egy dokumentumot, amit jelenleg is elemez az Európai Bizottság. Fontos, hogy Chile hajlandó egy sor új témáról is tárgyalni, az Európai Bizottság emellett szeretne egy fenntartható fejlődésről szóló fejezetet is látni a megállapodásban, mégpedig kötelező erővel, valamint javítaná a pénzügyi szolgáltatásokról szóló fejezetet is, különösen az, különös tekintettel az új bankokról szóló EU jogszabályokra. Nagyon kezdeti szakaszában járnak még ezek az ötletelések, és a folyamat során természetesen minden érdekeltel felvesszük a kapcsolatot, hogy az Európai Unió érdekeit teljes mértékben fel tudjuk térképezni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak. Most pedig a frakciók felszólalai következnek. Szalafranka úr az első három percet kap, parancsoljon. Tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani, hogy nem szabad kereskedelmi megállapodásról van szó, hanem társadalmi megállapodásokról. Ezek voltak az első társulási megállapodások, amelyeket az Európai Unió lezárt, a harmadik országokkal megkötött megállapodások negyedik generációjáról van szó. Az első generációban ipar és agrár együttműködésről van szó, a másodikban technológiai, együttműködésről, a harmadikban a demokratikus előmozdulásról volt szó, a negyedik generációban pedig a kereskedelem kölcsönössége szerepel. Ez a két szóban forgó megállapodás visszatekintve sikeres volt. A biztos úr az imént még felvázolta az egyik nagy sikert Csillével kapcsolatosan, beszámolt arról, hogy milyen mértékben növekedett meg a kereskedelem a termékek és szolgáltatások területén Mexikóval, összességében több mint 80 milliárd euró értékben. Több mint egy évtizeddel ezelőtt kötöttük ezeket a megállapodásokat, azóta nagyon sok minden történt, a világ egészen másként fest ma, mint akkor, és az Európai Unió ma az USA-val, Kanadával, Japánnal is tárgyal különböző megállapodásokról, sőt, Új-Zélanddal, Ausztráliával is – valamint a szomszédságunkban található országokkal is így tesz. Éppen ezért nem kell különösebb vizsgálódásba fogni, hogy leszűrjük a tanulságot, hogy ezeket a megállapodásokat korszerűsíteni kell. Ez a következtetés a 2013. januári csúcson egészen mm, egyértelműen meg is született. Azóta eltelt egy év, és nem történt sok minden. A bizottság foglalkozott Chile javaslatával, és az Európai Uniónak előbb-utóbb reagálnia kell. Mexikó esetében messze menő alkotmányos változások történtek, főként a, az energia, a telekommunikáció és más egyéb területeken. Ezek a változások az Európai Unió és polgárok és vállalatok érdekei vel szemben állnak. Éppen ezért nem tudom, hogy érdemese már előre gratulálni az Európai Bizottságnak, de egy dolog egyértelmű, reagálnunk kell a csilei javaslatra, arra vonatkozólag, hogy a, meg, a vonatkozó záradékot modernizáljuk, korszerűsítsük a megállapodásban, és egyébként azt gondolom, hogy a Mexikóval kötött megállapodás korszerűsítésében is mielőbb lépni kell, minden jel arra mutat, hogy erre szükség van, biztos úr. De mondhatjuk azt is, hogy ha e- mindez nem történik meg, akkor az egyetemen ellentmond polgáraink és vállalataink érdekeinek. Úgy gondolom, mielőbb cselekednünk kell, és látni kell azt is, hogy hosszú-hosszú idő múlt el azóta, hogy Santiago, Santiago de Chile-ben megtörtént a találkozó, azóta semmi nem történt, ezen érdemes lenne elgondolkodni. Köszönöm. Köszönjük szépen az SND frakció részéről Kutas úr kap szót, másfél perce van. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió és Mexikó közötti megállapodás mindkét félnek nagy előnyökkel járt. 2009-ben, elnézést, tehát 1999-ben amikor aláírásra került ez a megalapodás, még teljesen más volt a helyzet. A kereskedelem azóta egyértelműen nőtt. Azóta jó néhány év eltelt, partnerségünk már felnőtt, a világkereskedelem pedig továbbfejlődött. Az ilyen jellegű megállapodások manapság már sokkal ambíciózusabbak. Éppen ezért eh, üdvözlöm eh, azokat a fáradozásokat, hogy korszerűsítsük a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Az EU-Mexikó megállapodásban további liberalizációt szeretnénk látni a fenntartható fejlődés tekintetében is, és mindenek előtt az emberi jogok kérdését is hangsúlyozni kell. Azonban más sem szabad elfelejtenünk. Jó lenne, hogyha az Európai Unió és Mexikó a csalás ellen is hatékonyabban fellépne, adócsalás ellen, hamisítások ellen. Ezen kívül a tárgyalások alapján, amelyeket Kanadával, az Egyesült Államokkal, más országokkal folytatunk, hogy koherencia legyen a különféle szabadkereskedelmi megállapodások között. Köszönöm a zöldek nevében most Keller képviselő asszony kap szót egy percre. Köszönöm. Nem vagyok meggyőződve, hogy a Mexikóval és Csillével kötött megállapodásunk korszerűsítése nagy lépés jelentene előre. Nagyon sok kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk a világ minden sarkán, a titipet beleértve. És az biztos, hogy el kellene gondolkoznunk, hogy mit akarunk a kereskedelemtől, hiszen elavultak a gondolataink. A kereskedelem mindkét fél számára hasznos, az Európai Unió és a partnerországok számára is. A kereskedelmi statisztikáink azonban már teljes mértékben elavultak, a 19. század szintjén vannak. Decemberben megjelent egy cikk, és azt olvashatjuk, hogy a korábbi kereskedelmet már a modern kereskedelem leváltotta a régi kereskedelmet. Tehát itt van például az internetes kereskedelem. Elgondolkoztunk azon, hogy mennyire megváltozott a kereskedelem? Elgondolkodott a bizottság azon, hogy uh, hogyan uh, lehet a globális kereskedelmet integrálni? Szerintem itt az emberi jogokat kellene a kapcsolataink középpontjába tenni. Tehát nézzük meg, mi történik Mexikóban, kábítószerháború, ez pedig uh, a szervezett bűnözést segít elő illegális pénzmosást. Ezt kell megvizsgálni, mielőtt megnyitjuk a kereskedelmi megállapodásainkat. Köszönöm. Grazie per il gruppo GUE, onorevole Scholz. Köszönöm. GUE nevében Scholz. Elnök asszony, tisztelt biztos úr! A kereskedelmi megállapodások korszerűsítése alatt a frakcióm azt érti, hogy a társadalmi előnyöket növeljük, amelyek belőlük származnak, ide tartozik például a munkavállalók jogainak védelme, a környezetvédelem előmozdítása és a pénzügyi ágazatban tapasztalható bűncselekmények számának csökkentése. A biztos úr azonban mindenek előtt a liberalizáció kiterjesztését érti alatt az élet és a gazdaság minden területére a Kanadával folytatott, illetve kötött megállapodás, illetve az USA-val folytatandó tárgyalások, ha ezek jelentik a Mexikóval kötött megállapodás korszerűsítésének alapját, akkor csak elutasítani tudjuk azt. Gondoljunk bele, hogy Mexikót nagymértékben meghatározza a szervezet bűnözés, és több tízezren haltak meg a, ebben a fegyveres véres konfliktusban. Fontos emellett a naftát is kibővíteni Mexikóra, Hogyha a Mercosur tárgyalásokban nem tudunk előre jutni, akkor a frakcióm nem tudja támogatni azt, hogy Csillével korszerűsítsük a megállapodásunkat tekintettel a természetvédelmi standardokra. Úgy gondolom, szemben a múlt évszázad neoliberális logikájával most mindenek előtt a szociális-ökológiai együttműködést kell előtérbe helyeznünk valamint a munkavállalói jogokat. Úgy gondolom, a jövőbeni tárgyalási mandátumnak ez kell, hogy az alapját képezze. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Sinclair asszony, úgy látom, nincs jelen. Így Zálba úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Chile és Mexikó évek óta bizonyítják, hogy megbízható kereskedelmi partnerei az Európai Uniónak betartják a társulási megállapodást, amit több mint tíz éve írtak alá az Európai Unióval. Ezen időszak alatt kapcsolataink szorosabbá váltak, ezt bizonyítja a kereskedelem növekedése Chile, Mexikó, illetve az, egyes, az Európai Unió között. Ez azt mutatja, hogy a dél-amerikai kontinens eh, szerepe fontos. Figyelembe kell vennünk azonban azt is, hogy az elmúlt években a nemzetközi kereskedelem eh, olyan területeken fejlődött leginkább, mint a pénzügyi szolgáltatások, illetve vannak egyéb új érdekes területek, a KKV-k például. Ezzel egy időben az amerikai kontinensen zajlik a regionális integráció. Ennek példája a Csendes-óceáni Szövetség. Mindeközben az Európai Unió az Egyesült Államokkal kezdett el tárgyalásokat. Én nem gondolom egyébként, hogy ez a tárgyalás az amerikaiakkal veszélyes lenne a dél-amerikaiakra, sőt, éppen úgy gondolom, hogy érdekes lehet megvizsgálni a mexikói és csilei társulási szerződéseket oly módon, hogy a szinergiákat kihasználhassuk, amelyek az új euró-amerikai kapcsolatokból fakadnak. Ezek az új megállapodások olyan eszközöket is tartalmaznak, mint a felülvizsgálati záradék Mexikó esetében, illetve az evolúciós záradék, amely a csilei megállapodásban szerepel. Mexikó vonatkozásában az Európai Bizottság már elkezdte egy tanulmány eh, írását, amelynek célja az lesz, hogy a felülvizsgálati záradékot életbe léptetik-e. Chile esetében biztos úr, én azt eh, javasolnám önnek, hogy egy hasonló eljárást indítsanak eh, be annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, szükség van-e a kereskedelmi kapcsolataink finom hangolására. Én azt gondolom, hogy a kereskedelem lehet a motorja ezeknek a kérdéseknek. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy megérkezett Sinclair képviselő. Per un minuto. Akkor egy percre szót kapnám. Jó, később, jó. Akkor most Cortez másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Latin Amerikában Mexikó különleges eset. Az Európai Unió privilegizált kereskedelmi partner ebben a régióban. A külkapcsolataink, befektetési kapcsolataink nagyon fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés érdekében Mexikóban és az Európai Unióban is. Az Atlanti óceán mindkét oldalán közös víziókat szeretnénk megvalósítani, főleg a gazdasági partnerség, politikai koordináció tekintetében. A jelen megállapodást már több mint egy évtizede írták alá. Azóta megváltozott a helyzet. Mexikóban is növekedés volt. Számos globális kérdéssel is foglalkoztunk azóta. Biztonsági kérdésekkel, klímaváltozás, adóparadicsomok, kábítószerkereskedelem, tudomány, technológia, nemzetközi együttműködés, az emberi jogok védelme. Számos téma volt. Számos cél sikerült elérnünk. Azonban azt is tudjuk, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk. A globális megalapodás korszerűsítése nem csak politikai, gazdasági esélyeket ad, hogy egyenlő partnerek legyünk, hanem a gazdasági fejlődés és a új, új munkahelyek teremtésének esélye is. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a bizottság világos jelzést küld, hogy nagyon fontos a szóban forgó megállapodás. Szeretném a munkacsoportokat megkérni, akik februárban Mexikóba utaznak, hogy megfelelő mandátumot kapjanak. Nagyon fontos az is, hogy a parlamenti vegyes bizottság a, mint a vezetésével a mexikói kongresszust is tájékoztassa a dolgok helyzetéről, és egy megfelelő úti tervet dolgozzanak ki. Nagyon fontos a bizottság munkáját kiértékelni, hogy a munkát folytassuk. Éppen ezért azt szeretném, hogy erősödjenek a parlamenti kapcsolatok. Köszönöm. Most Korreia képviselők egy percre szólt. Elnök asszony, biztos úr. Igen, az EU-Chile megállapodás már túlérte az idő. Két tényező teszi mindenek előtt szükségessé a korszerűsítést. A 2011-es Csendes Óceáni Szövetség Peru, Chile, Kolumbia együttműködésével, hogy létrehozzanak egy regionális szervezetet, hogy egyre nagyobb integratív terület jöjjön létre Dél-Amerikában. A szabad áru, tőke, szolgáltatás, mozgás tekintetében. A biztos az előbb azt mondta, hogy a bizottság egy nem hivatalos dokumentumot már előkészített az új megállapodás érdekében. Azonban most itt az ideje, hogy mindenki megismerje ezt a dokumentumot. Az Európai Uniónak és Csillének nem szabad elmulasztani az esélyt. Új kormány van Csillében, az Európai Unióban pedig nem sokára új parlament és új bizottság lesz. Tehát itt az ideje, hogy mindkét fél megelégedésére korszerűsítjük a megállapodást. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó legyen a korszerűsítés, számíthat a támogatásunkra, az EU-Chile Bizottság támogatására. Köszönöm. Honorevole Sinclair. Nagyon szépen köszönöm. Sinclair asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Chile delegáció tagjaként tavaly ellátogattam az országba, és nagyon örülök a szabadkereskedelmi megállapodásnak, amely létezik Chile és az EU között. Erős, megbízható par- kereskedelmi partnerünk Chile. Mindkét ország esetében fontosnak tartom a megállapodások korszerűsítését. Csillében az emberi jogok területén nagy előrelépés történt, teljesen működőképes demokráciává vált az ország, és meghaladta múlt problémáit, de úgy gondolom a demokráciára nagyon oda kell figyelnünk egész Latin Amerikában továbbra is. Sokat beszéltem másokkal a szabadkereskedelmi megállapodásokról, és az emberek, a polgárok nem mindig értik, hogy ezek természete miben is áll. Felmerül újra és újra a kérdés, hogy ha az Egyesült Királyság kilépne az, Egyes, az Európai Unióból, akkor nem kötne ilyen megállapodást más országokkal? És hát azt láthatjuk, hogy van ilyen megállapodásunk, de attól tartanak az emberek, hogyha Nagy-Britannia kilép az EU-ból, akkor meg nem lesz ilyen megállapodásunk. Fontosnak tartottam ezt megemlíteni itt most. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek. Bazaszko asszony az első. Köszönöm szépen. A Közép- és Dél-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatok nagyon fontosak, különös tekintettel a régió gazdasági növekedésére. Mexikó és Chile is megbízható kereskedelmi partnerei az Európai Uniónak, ezért én is azt gondolom, hogy a jelenlegi megállapodásokat korszerűsíteni és bővíteni kell, hogy ez mindkét fél előnyére váljék. Biztos vagyok abban, hogy kiemelten kell kezelni a szolgáltatásokat, a mezőgazdaságot és a közbeszerzéseket. Kétoldalú szinten, kétoldalú együttműködés szintjén nagyon sok mindenen javíthatunk, még vannak olyan területek, ahol az európai termékek nagyon jó eséllyel indulnak a közép- és dél-amerikai piacokon, háztartási gépekre gondolok itt elsősorban, illetve gépjárművekre, és így tovább. Köszönöm. Köszönjük. Kállász biztos úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt eh, képviselők. Örülök, hogy eh, érteklődnek a tárgyalások iránt. Az Európai Bizottság most térképezi fel azt, hogy hogyan lehetne modernizálni kereskedelmi kapcsolatainkat Mexikóval és Csillével. Ez két olyan ország, amely előmozdítója a szabadkereskedelemnek nem csak Dél-Amerikában, hanem a több oldalú kapcsolatokban is, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a feltérképező jellegű folyamat ennek a tárgyalásnak rendkívül fontos eleme, mert érdekeink nyilván eltérnek, mások az érdekei a partnereinknek, ők úgy gondolják, hogy a, ők nyilván másfajta modernizálást képzelnek el, illetve más területeket akarnak fejleszteni, mint mi, vagy legalábbis lehetnek ilyen eltérések. Ami tárgyalási mandátumunk majd annak fényében fog kialakulni, hogy milyen lesz a jövőkép jelentés. A ma esti vita az intézmények változásának évében történik. Szakmai konzultációkat folytatunk és tervezünk is 2014-re tartjuk magunkat a terveinkhez. Amikor a politikai döntés majd megszületik a szerződésekről, akkor ez arra való tekintet nélkül fog megszületni, hogy milyen tárgyaló csapat képviseli az Európai Uniót, az Európai Parlamentet pedig természetesen folyamatosan támogatni fogjuk, tájékoztatni fogjuk az INTA bizottságon keresztül. Köszönöm, biztos úr.